So, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kedves kollégák, kezdjük el újra a munkát. Üdvözlök mindenkit. A koordinátorok ülésének eredményeit szeretném ismertetni. A Small Scale Procedure-re Geringer asszonyt neveztük ki előadónak, a kereskedelmi titkokra Galló asszonyt, a második mentességi témára, Rakkai urat, európaiak a ártatlanság vérelme témában Tain asszony a felelős, a gyanúsítottak szabadság jogai témában jogó a felelős, eljárási garanciák gyermekekkel kapcsolatos ügyekben ezt elhalasztottuk, és még három mások témában pedig úgy döntöttünk, hogy nem ad a jogi bizottság véleményt. Ebben döntöttünk, tehát még valami. A Package Travelről szóló levelet előkészítjük, és a szavazást azonban róla elhalasztjuk, mert a frakcióknak még egyeztetniük kell, tehát február 10-én fogunk csak erről szavazni. Ezek tehát az koordinátorok ülésének tanulságai. Most rátérünk Geringer de Odenberg asszony jelentésére. Különböző tagadalmak anya és vállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszere. Geringer asszony, öné a szó. Dziękuję Panie Przewodniczący. Propozycja Rady w sprawie zmiany dyrektywy z 30 listopada 2001. A november 2011. november 30-ai irányelv módosításáról van szó. Anya és lányvállalatok közös adóztatásának témájában a különböző tagállami rendszerek különbségére vonatkozóan. Ez az EU és általános ö, számára és általános szempontból is érdekes és izgalmas kérdés. Itt az adó alap számítás és az adó elkerülés, főleg vállalkozási adó elkerülés, illetve a kettős adóztatás okozták a fejtörést. Ugye nem szeretnénk egyfelől, hogy legyen kettős adóztatás, de vannak olyan okosak, akik eh, egyszeres adóztatást sem szeretnének magukon elviselni, ezért koordinált fellépésre van szükség európai szinten, be kell zárni a kiskapukat az adójogban, és az tagállamok közötti különbségek eh, rosszindulatú kihasználása előtt le kell ereszteni a sorompót, mert ezzel a belső piacot is védjük. A kettős nem adóztatás nagyon súlyos bevételkiesést okoz a tagállamoknak, és a versenyt is torzítja. Szeretnénk kiegészíteni ezt a szöveget a konkrét, bár csak becsült számokkal, hogy mennyi a veszteség ebből konsekwentnie ze sprawozdania w sprawie walki z oszustwami podatkowymi uchylaniem się od opodatkowania i rajami podatkowymi az adó elkerülés és az adóparadicsomokat illetően a jelentésben már volt szó erről, és a pénzügyi tervezésben egy millió eurót rendeltek a téma mellé, ez ugye több, mint a 7 éves költségvetésünk egyébként. Egy milliárd adókiesésről van ugyanis szó. Egy polgárra számítva ez 2000 eurónyi veszteséget jelent EU átlagban. Ez a kérdés annyira súlyos, hogy a bizottság az új szabályozás hatályba lépése után két évvel a parlamentünknek jelentést fog benyújtani annak sikeréről, hatékonyságáról és a szabálytalanságok megszüntetésének sikerességéről. Konkrét javaslataim pontosításra irányulnak. Az eljárás szeretném ugyanis pontosítani. A kettős adóelkerülés elkerülése érdekében. Köszönöm szépen, köszönjük mi is. Van-e bárkinek megjegyzése ehhez? Nem látok jelentkezőt. Január 27-ig 12 óráig kell benyújtani a módosítókat, és majd februárban lesz a szavazás. Köszönjük, Geringer asszony. Most Evelyn Regner kért minket arra, hogy halasszuk el az ő rendi pontját, így most 20 percünk adódott. Mit csináljunk ez alatt a 20 perc alatt? Wir haben ja nur noch die Präsentation über. Csak egy előadásunk van, amit esetleg meghallgathatnánk. 20 Minuten haben wir noch. Ja. Wir müssen äh, unterbrechen. Hm? Unterbrechen. Unterbrechen. Gut, das Sekretariat sagt, die Präsentation kann jetzt nicht durchgeführt A titkárság azt mondja, hogy ma délután nem tudjuk ezt az előadást megtartani, csak a szavazás után, mert az volt a terv, úgyhogy ezért 10 óráig szünetet tartunk, 10-kor szavazunk. Yeah.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

So, ich denke, wir sind jetzt doch ziemlich vollständig, wenn ich das hier so... Na, ha jól látom, akkor most már meg vagyunk. Valamennyi frakció egy kivételével, de azon arról meg nem tehetek. Képviselve van, kezdjük el akkor a szavazást. Először is Karim úr két jelentéséről szavazunk. Háromoldalú egyeztetés volt ez lezárult Karim úr, ha kíván valamit, akkor mondhat most a három egyeztetés eredményéről. Nekem közben jó lenne, ha adna valaki egy szavazólistát, mert mégiscsak én vezetem a szavazást. Karim úr! Elnök úr! Először is engedje meg, hogy őszintén köszönetet mondjak mindenkinek, aki részt vett ennek az eljárásnak a részleteinek kidolgozásában. Bonyolult ö, levéllel kellett foglalkoznunk. Végül eljutottunk ahhoz a szövegváltozathoz, amelyet most önök elé terjesztünk szavazásra kevés tagja van ennek a bizottságnak, valószínűleg a parlamentnek is, aki ne tudna arról, hogy milyen komoly kihívásokkal kellett megküzdenünk, míg idáig eljuttattuk a szöveget. Remélem azonban, hogy azzal, hogy mégis itt vagyunk, és szavazunk róla, talán legalább itt a bizottságban ma, vagy ha nem ma, akkor később egységet tudunk teremteni, és komoly többséget amellett, hogy garantálhatók legyenek azok az össz célok, amelyeket kitűztünk magunk elé. Elnök úr, azért beszélek ilyen általánosságokban, hogy a képviselőtársaim ne okozzak semmilyen gondot megfogalmazásaimmal abban, hogy elfogadják ezt a csomagot. Nincs több jelentkező, akkor szavazunk. Elektronikusan szavazunk. A konszolidált éves beszámolók ö, irányelvről szavazunk először. A kártyáját vegye elő mindenki, mint ahogy én is. Mindenkinek itt a kártyája? Még egy ember nem szavazott. 13 ban támogatják, 80 ellenzik, egy tartózkodással ezt elfogadtuk. Most Karim úr második jelentése következik, közérdeklődésre számot tartó joganyag jogszerinti könyvvizsgálata. Megnyitom a szavazást. egy arányban ugyanúgy, hogy az előbb elfogadtuk ezt is. Gratulálok Karim úrnak. Következő témánk, legalábbis az én dossziémban, Szvjevka úr jelentése. Kíván-e Szvjevka úr megszólalni a szavazás előtt, vagy szavazhatunk? Szavazzunk, jó? Négyes módosító. Nincs tartózkodás, csak ha kívánják, kitámogatja. Négyes módosító mellette, ellene, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, elfogadtuk. Egyes mellette, ellene, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, elfogadtuk akkor most géppel szavazunk a jelentés egészéről. Megnyitom a szavazást. Huszonkét igen, egyhangulag. Gratulálok. Jogalkotási állásfoglalásról is szavaznunk kell, erről is géppel szavazunk. Megnyitottam a szavazást. 22 igen szavazattal egyhangulag elfogadtuk most a tárgyalási mandátumról, ki támogatja, géppel, géppel, géppel, elnézést. Elektronikusan szavazunk. Ugyanígy 22 igen szavazattal egyhangulag megadtuk a mandátumot. Gratulálok Szivjevka úrnak, és sok sikert a tárgyalásokhoz. Következő témánk ismét Karim úr jelentés az uniós szélrevezető szabályozás szubszidiaritás és arányosság témában. Karim úr, kíván megszólalni? Nem? Geringer asszony, igen, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy a hármas módosító úgy született, hogy az én frakciómat nem vonták bele az előkészítésbe, ezért a 40-esről és 41-esről is kérek szavazást, mert a mi frakciónkat kihagyták, így nem beszélhetünk kompromisszumról. Tehát kérem, hogy a 40-es és 40-es módosítókról mindenképpen szavazzunk, mert a kompromisszum nem fedi le őket. Jó, 40-es, 41-esről. Van-e az elóde részéről ellenvetés? Nincs, akkor majd szavazunk róluk, jó? Huszas módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 21-es mellette, ellene, elfogadtuk 1-es mellette, ellene, elfogadtuk 2-es, 22-es pontosabban mellette, ellene, ellenőriznünk kell. A 22-esről kérem szavazzanak a szavazógéppel is. Nyolc 14 arányban elutasítottuk. 23-as mellette, ellene, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Afkó 19-es mellette, ellene, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, elutasítva. 5-ös e- mellette, ellene, elfogadtuk. 6-os mellette, ellene, elfogadtuk. 7-es mellette, ellene, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, ellenőriznünk kell a 26-ost. Zajlik a szavazás. 11-11 szavazat egyenlőség mellett elutasítva. 27-es ezzel megegyezett, 28-as mellette, ellene, elutasítva. Akkor a 29-es is el van intézve, AFKO 1-18 blokkosan szavazunk mind a 18-ról, mellettük, ellenük, ellenőriznünk kell. AFKO 1-től 18-ig, név szerinti szavazás. 9-7 arányban elfogadtuk őket. 30-as mellette, ellene, elutasítva. 8-as mellette, ellene, ellenőriznünk kell. Szavazásra bocsátom a 8-ast. 11-11 elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, elutasítva. 33-as mellette, ellene, elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, elutasítva. 10-es mellette, ellene, elutasítva. 37-es mellette, ellene, elfogadtuk a 38-as ezzel megegyezik. Négyes kompromisszum? Hármas, nem? Hármas. Hármas kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Most jön a 40-es és 41-es, 40-es mellette, ellene, elutasítva 41-es mellette, megegyezik egyébként. Igen, tehát nem kell. 43-as mellette ellene, elutasítva 44-es mellette ellene, elfogadva. 45-46 együtt mellette ellene, elfogadtuk. 47-es mellette ellene, elutasítva. 48-as mellette ellene, elutasítva. 49-es mellette ellene, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene, elfogadtuk. 51-es mellette, ellene, elfogadtuk. 52-53 együtt, mellette, ellene, elfogadtuk. 54-es mellette, ellene, elfogadtuk. 55-56 együtt, mellette, ellene, elfogadtuk. 56-osról ugye nem kell szavaznunk, az előzőben benne volt. 57-es mellette, ellene, elutasítva. 59-es mellette, ellene, elutasítva 60-as mellette, ellene, elutasítva 61-es mellette, ellene, elfogadtuk 62-es mellette, ellene, elutasítva 63-as mellette, ellene, elutasítva 64-es mellette, ellene, elutasítva 66-as mellette, ellene, elutasítva 67-es mellette, ellene, elutasítva 68-as mellette, ellene, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, elfogadtuk. 69-es mellette, ellene, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, elutasítva. 70-es mellette, ellene, elutasítva. 71-es mellette, ellene, elutasítva 72-es mellette, ellene, ellenőriznünk kell. Elfte a fül 11-11 elutasítva. 18-as mellette, ellene, elfogadtuk. 73-as mellette, ellene, elutasítva. 19-es mellette, ellene, elfogadtuk. 74-es mellette ellene elutasítva. Az egész jelentésről szavazunk géppel. nyolc arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. So, dann haben wir den annual report on the application of az EU jog alkalmazásáról szóló éves jelentés, Lichtenberger asszony jelentése, egyes módosító mellette, ellenem, elfogadva, második mellette, ellen elfogadva, harmadik mellette, ellen elfogadtuk. Afko három mellettem, ellene elfogadtuk. Peti 26 mellettem, ellenem, elutasítva. Peti 27 mellettem, ellenem, teszt. 10 dafür, 11 dagegen ab. 10-11 elutasítva. Afkó 4 mellettem, ellenem elfogadva. Peti 12 mellette, ellene elutasítva. Peti 29 mellette, ellene elutasítva. Peti 13 mellette, ellene elutasítva. Peti 30 mellette, ellene elutasítva. Peti 31 mellette, ellene Hát ezt le kell ellenőriznünk a PETI 31-esről, megnyitom a szavazást. Neun dafür, 9-12 ellenében elutasítva. Afko 2-es mellette, ellenem, elfogadva Afko 1 mellette, ellene elfogadtuk. 4-es mellette, ellene elfogadtuk. Peti 1 mellette, ellene elutasítva. Peti 3 mellette, ellenem elfogadva. Peti jött mellettem, ellene teszt. Neun dafür, 9-13 ellenében elutasítva. Peti 6 mellettem, ellenem, elutasítva. Peti 7 mellette ellenem, elutasítva. Peti 8 mellette ellenem, elutasítva. Peti 9 mellette ellenem, elutasítva Peti 10 mellettem, ellenem, elutasítva 5-ös mellettem, ellene, elfogadva 6-os mellette, ellene, elfogadva 7 mellette, ellene, elfogadva. Peti 4 mellette, ellenem, elutasítva Afko 5 mellettem, ellenem, teszt. Ellenőrizzük le az Afko 5-öst. 13 dafür. 13 a mellette, 9-en ellene elfogadva. Afko 6 mellette, ellene elutasítva. Afko 7 mellette, ellene elutasítva. Afko 8 mellette, ellenem, teszt. Afko 8-ról ellenőrző szavazást tartunk. 13-9 ellenében elutasítva. Mellettem, Azaz javít az elnök elfogadva, tehát elfogadva. Köszönöm, hogy ki, kiigazítottak, meg történik néha. Peti 17-nél tartunk, mellettem, ellenem, elutasítva. Peti 19 mellette, ellenem, elutasítva. Peti 28 mellette, ellene, elutasítva. 8 mellette, ellene, elfogadva. Peti 22 mellettem, ellene. Elfogadva Peti 23 mellettem, ellene. Hát ezt ellenőrizzük le a Peti 23-asról. Megnyitom az ellenőrző szavazást. Nein 9-12 ellenében elutasítva. 24, Peti 24 mellette ellene elutasítva, Peti 25 mellette ellene elutasítva. Peti 2-es mellette, ellenem, elutasítva Peti, Peti 14 mellette, ellenem, elutasítva Peti 15 mellette, ellenem, elutasítva Peti 16 mellette, ellene, elutasítva Peti 18 mellette, ellene, elutasítva Peti 11 mellette, ellene, elutasítva Peti 20 mellette, ellene, ezt ellenőrizzük le, biztos, ami biztos, megnyitom a szavazást. War, glaube ich, klar. War. Ich nur mal sicher. 9 dafür, 3. 9-13 ellenében elutasítva. Peti 21 mellette ellenem elutasítva. Záró szavazás elektronikus módon. dafür. 21 mellette egy tartózkodással. Gratulálunk a jelentéstevő asszonynak. Most pedig Kastex asszony jelentéséről szavazunk, de Kastex asszony kapja meg a szót, tessék parancsoljam. Üres hordozódi jogdíj. Köszönöm, elnök úr. Még emlékezhetnek rá, hogy ezt a jelentést elhalasztottuk a decemberi ülésről és ez a halasztás ez mindenképpen jól jött, hiszen végre sikerült kompromisszumos módosítókat megfogalmaznunk. Szeretnék köszönetet mondani Hibler kollégának azért, hogy sikerült így előrelépnünk, és azt gondolom, hogy mostanra kiegyensúlyozott jelentés van előttünk, és ez rendkívül jó hozzájárulás lesz a következő vitához a szerzői jogok reformjával kapcsolatban. Elnök úr, azt gondolom, hogy akkor megkezdhetjük a szavazást. Szeretném azt jelezni, hogy négy szóbeli módosítót is szeretnék benyújtani az F módosítóval, az F preambulum ponttal kapcsolatban a szavazólistán. Kérném, hogy a 2010-et töröljük. 21. Uh, ensuite és ezt a szöveget illeszünk be helyére, valamint két szóbeli módosító lenne, az egyik a G1 pont a másik pedig a 6B cikkre vonatkozik, a reprográfiával kapcsolatban. Ezt a jelentésben nem említettük meg, és erre vonatkozóan nem volt módosító. A néppárttal egyetértésben szeretnénk a reprográfiára is hivatkozni a jelentésben. Ezen kívül törlést kérnék a 7A cikkben. Ultimate consumer the objecting being. Voilà, Ezt a szövegrészt szeretnénk törölni a hetes cikkből. Köszönöm. Köszönöm, Kastex asszony, Engström úr. Köszönöm. Nagyon egyértelműen szeretném ellenezni ezt az úgynevezett kompromisszumos módosítók sorát. Tegnap este tíz órakor kaptuk meg ezt meg. Ez egyszerűen lehetetlen. Nem egyeztettek velem egyáltalán ebben a témában. Úgyhogy ez nem az én véleményem, és ezek nem kompromisszumos módosítók. Ezek az önmódosítói, Köztex asszony módosítói a határidők benyújtása után nem követi a kompromisszumokra vonatkozó szabályokat. Engem meg sem kérdeztek és ennek ellenére ott van a nevem három módosítóban, a négyes és, négyes és 7 Nos, én egyáltalán nem értek ezekkel együtt, és meg sem kérdeztek róla. Ez teljesen ellenében megy minden egyes szabálynak. Például a második módosító. Erről már beszéltünk decemberben is, és egyértelműen nemet mondtam, ennek ellenére ezt itt kompromisszumként benyújtják, mint hogyha én ezt támogatnám. Hát egyértelműen ellenzem ezt. ezen úgynevezett kompromisszumos módosítókat én elfogadhatatlannak tartom. Ezek nem kompromisszumok. Határidő után nyújtják be őket, és ez így elfogadhatatlan. Különösen a kettes, négyes és hetes kompromisszumok, ahol az én nevem is szerepel, az akaratom ellenére. És ezen szóbeli módosítók megint csak túlságosan későn kerülnek elénk, úgyhogy az összes szóbeli módosítót is ellenzem, minden egyes szóbeli módosítót elvi alapon, hiszen nem így kellene jogat alkotni itt a szakbizottságunkban. Köszönöm. Frau Kollegin Wikström, bitte. Wikström asszony, And, well... Köszönöm, elnök úr. Mindent támogatok, amit a kollégám most elmondott. És megértem a felháborodását. Én is ö, fel vagyok háborodva, de hát vannak, akik kalózok, és vannak, akik ö, svéd ö, módon reagálnak erre, de szeretném, hogyha tisztáznánk a szavazással kapcsolatos ügyeket a kérdésben. Szeretném kiemelni, hogy az egyedüli frakciók, akiket bevonták, vagy egyáltalán akiket meghívtak a szövegezési munkálasztokba az úgynevezett kompromisszumokkal kapcsolatban, a szocialisták és a néppárt volt. Semmelyik más frakciót meg sem hívtak, fel sem kértek arra, hogy vegyenek részt a, tá- a tárgyalásokban. Ez precedens értékű. Ilyen még itt a szakbizottságban nem volt. Annak ellenére, hogy többször kértük mi magunk a szocialistáktól, a többiek nevében, hogy legalább a kompromisszumos szöveghez hozzáférhessünk, és ne csak kizárólagosan az előadó és a néppárti sedó tárgyaljon, ezt a szocialisták visszautasították. Végül a szocialisták és néppárt között megállapodott szöveget tegnap este tízkor kaptuk meg. Most azt látjuk, hogy a mi nevünk ott van rajta, minthogyha bevontak minket volna a kompromisszumos módosítókról szóló tárgyalásokba, egyszerűen eljárás jogilag komolytalan. A szavazólistát korábban is volt már, hogy későn kaptuk meg, beismerem, hogy az én kezem alá tartozó ügyekben is volt ilyen de ez, hogy teljesen hiányozzon az átláthatóság az eljárásból, ez egy egészen más jellegű probléma, hiszen más esetekben volt már, hogy a kollégák egymással tárgyaljanak, itt egyszerűen nem is kaptunk hozzáférést. Valóban végig is mondtuk, hogy valószínű, hogy a kompromisszumos szöveget nem fogjuk támogatni, ismervén azt, hogy a mi álláspontunk és az előadó álláspontja eléggé eltér egymástól. No de azért a józanész alapján az alapján, amit a kollégákról tudunk, fontos, hogy az átláthatóság megmaradjon, és a potenciálisan kompromisszumos módosítókat az összes frakcióval meg kell osztani. Azt gondolom, hogy a felelősség az előadói és a szocialistáké. Nem lehet így folytatni a munkát. Több kompromisszum úgymond lefed olyan módosítókat, amelyek olyan frakcióból érkeztek, amelyek sem nem a szocialistáké, sem a néppárti. Az áldéra is igaz mindez, és magamra is vonatkozik mindez. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy azok, akik a szavazást követik, tudják, hogy ezen képviselőkkel nem egyeztettek a kompromisszumokról, és a frakciónkat egyáltalán nem vonták bele ebbe a munkába, és nem is támogatjuk ezen kompromisszumokat. Ez ránk igaz, és más frakciókra is azt gondolom, de az ő nevükben nem beszélhetek. Tehát legyünk egyértelműek. Az ALDE és az ALDE képviselők nem vettek részt a kompromisszumok kidolgozásában, és nem is támogatjuk ezeket. És elvárom, hogy a jövőben nyitottan és átláthatóan kezeljük ezt a munkát, a szakbizottságban és a parlamentben nyitottan, átláthatóan kell dolgoznunk. Elnök urat szeretném kérni, hogy elfogadhatatlanná nyilvánítsa az összes úgynevezett kompromisszumot, amelyben az ALDE képviselők neve szerepel. Kettes, négyes, 7-es, 12-es és 15-ös módosítókról van szó. Azt gondolom, hogy ezek elfogadhatatlanok, és ki kell róluk nyilvánítani, hogy ezekkel nem lehet foglalkozni. Karim kollega. Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden. Az, hogy előző este tízkor kapjuk meg az a listát, hát ilyen az élet, ezt el kell fogadni. De azért a többi kérdés, amit a két kolléga felvetett, azt gondolom, hogy ezek eléggé komoly ügyek, és a saját frakcióm véleményét ismertethetem önökkel. Minket nem vontak be a tárgyalásokba a kompromisszumokról, amelyeket most benyújtottak. Minket sem vontak be. Tehát ez alapján azt gondolom, elnök úr, hogy az álláspontomban támogatom az előttem szóló két kollégát. Köszönöm. Herr Kollege Speroni, bitte. Speroni kollega, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is az előttem szólókkal értek egyet. Karim kollega azt mondta, hogy így megynek ezek a dolgok, de ezeket a dolgokat igenis el lehetne kerülni. Elkerülhető volna, hogy este tízkor érkezenek a szavazólisták, hiszen e, azt gondolom, hogy este tízkor, ha érkezik, akkor ennek már nem sok haszna van, ne így dolgozzunk, ne így járjunk el. Köszönöm, Kastex asszony. Oui, je suis très étonnée. Nagyon meglep az, ami itt elhangzott a kollégák részéről. Emlékeztetnék rá, hogy több shadow ülésünk is volt, ahol az összes shadow meghívást kapott. Egyebek között a zöldek és az ALDE ezen két ülés során, annak ellenére, hogy én azt javasoltam, hogy beszéljünk arról, amiről megállapodtunk közösen, és hogy akkor különböztessük meg azon pontokat, amikben megegyezünk, és amelyekben nem. Ők blogban elutasították az összeset. Az én álláspontom az, hogy annyira ellenkező volt a véleményünk az egész jelentéssel kapcsolatban, hogy nem volt lehetőség arra, hogy kompromisszumokat lehessen közösen kidolgozni. Ennek ellenére a decemberre tervezett szavazás előtti időszakban tájékoztattam őket az összes kompromisszumos módosítóról, és önök címzetjei ezen leveleknek a titkárság is tanúsíthatja ezt. Önök is megkapták a kompromisszumos módosítókat, amelyekben az önök neve szerepel. És önök ezt elutasították. Folytattuk tehát a munkát azon frakciókkal, akik egyetértettek abban, hogy erőfeszítésre van szükség, hogy, hogy kompromisszumra juthassunk. A kompromisszumos módosítókat tegnap délután ötkor küldtük el. Valóban a szavazólistához még több időre volt szükség, és azért mindez, mert délután ötkor még a kompromisszumokról megállapodtunk. Éppen ezért önökkel ellentétben azt gondolom, Megengedi? Önökkel ellentétben azt gondolom, hogy az önök módosítói közül volt olyan, amelyik pozitív volt. És a listán az önök módosítója mellett van, hogy plusz szerepel. Tehát önök megvonják tőlem azt a jogot, hogy a jelentésemet az önök módosítóival gazdagítsam. Hogy lehetséges mindez? én egy kompromisszumos módosítóban az nevét is szerepeltetem. Rendben, ez ellen nyugodtan szavazhatnak. Kérhetik azt is, hogy külön szavazzunk az önök módosítóiról, de ne vonják meg tőlem azt a jogot, hogy én az ötös módosítóját önnek megszavazzam, akkor is, hogyha rajta van az ön neve ezen. Ez teljesen logikus eljárás. Én beveszem ebbe a jelentésembe az önök módosítóit, még akkor is, hogyha az jelentésemet összességében önök elutasítják. Köszönöm. Nébler asszony, majd Engström úr jelentkeztek, utána döntünk. Nébler asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nyomon követtem a vitát, nem szólok hozzá az eljáráshoz, mert nem tudom, hogy Kastex asszony a többi frakcióval hogy is mennyiben egyeztetett. De mindazok alapján, amit idáig hallottunk, én a szavazás elhalasztása mellett érvelnék. Tehát, hogyha három frakció képviselő is azt mondják, hogy nem volt lehetőségük arra, hogy a kompromisszumokat átnézzék, hát nem csak arról van szó, hogy tudomásul vegyék, hanem a frakcióban a többséget, a támogatást meg kell szerezniük. Tehát ennek alapján halasztást kérek, hiszen nem tartom helyesnek, hogy az a benyomás alakuljon ki, ugye két legnagyobb frakció átnyomja, keresztül nyomja a tisztát házon ezt a jelentést. Tehát, hogyha többi frakció képviselői fenntartásokkal élnek, én legszívesebben december 17-en szavaztam volna, most már ugye januárban vagyunk, de ennek ellenére szerintem helyesebb, hogyha elhalasztjuk a szavazást. Szálljunk erre időt, és a következő szakbizottsági ülésen szavazzunk erről a jelentésről. Magyarra mondva formálisan azt kérem, hogy halasszuk el a szavazást. Engström kollega, majd Kastex asszony. Yes, of course, you're more... Pesztex asszony, persze ön nyugodtan megszavazhatja az én módosítóimat, sőt, szeretném, hogyha mindet megszavazná, hogyha ezt az ajánlásomat elfogadja. Nem ez itt a gond. Azzal van gondom, hogy ön úgy mutat be dolgokat, mintha azok kompromisszumok lennének az én beleegyezésemmel, annak ellenére, hogy nem is beszélt nekem erről, és biztos, hogy én ezeket nem támogatom, én ezt ellenzem. Ezért gondolom azt, hogy az, önök, az ön kompromisszumos módosítóit nem lehet elfogadni. Gut, also zunächst einmal tehát egyrészt a szavazás elhalasztására vonatkozó javaslatról szavazunk, de én sem akarom vék alá rejteni a véleményemet. Kostex asszony először parancsoljon, és utána én foglalom össze. Non, je me, je... Én ellenzem, hogy elhalasztjuk a szavazást, hiszen már korábban elhalasztottuk többször a szavazást róla a napirenden is többször halasztottuk ennek a vitáját, és aztán decemberben is elhalasztottuk a szavazást. Mostanra egyensúlyba kerültünk, és nem hiszem, hogy precedens értékű lenne az, hogy a kompromisszumot és a szavazólistát előző nap az utolsó pillanatban kapjuk meg. Elég tapasztalatom van ott a parlamentben, tudom, hogy ez nagyon gyakran így van. Ellenzem Engström kolléga gondolatát, vagy megjegyzését, hiszen két technikai shadowülésen is ott volt, és nem fogadta el azt a javaslatomat, hogy a kompromisszumról közösen tárgyaljunk. Ami azon kompromisszumot illeti, amelybe én bevettem az ő módosítóit, azt hiszem, hogy akkor tegyük úgy, ahogy korábban javasoltuk, ahogy Lídia mondta, hogy akkor a kompromisszumról szavazzunk. Az én felelősségem, hogy ezt a kompromisszumot benyújtom-e, hogyha ő ezt elutasítja, akkor szavazzunk külön azon módosítókról, amelyek továbbra is még érvényesek. Elnök úr, eljárásként ezt javaslom. Gut, aber wir haben jetzt nicht... Rendben van, de először is ugye egy halasztásra való kezdeményezésről kell szavaznunk, de ugyanakkor befogadhatósággal kapcsolatban mondani szeretnék van, valamit mondani, 163 cikk 4-es bekezdésében a házszabályról van szó, van egy vastagon szedett, ami azt mondja, az elnök dönt a befogadhatóságról, és általános kritériumokat mond a befogadhatóságra, illetve arról, hogy kinyújthatja be a kompromisszumos módosítókat. A, fra- a politikai frakciók kisebbsége is benyújthat ilyet, az, el, az elnök és a jelentéstevő is ilyet kinyújthat be. Tehát én kompromisszumos módosítóknak engedélyezném ezt, de hogyha a szakbizottság ellenzi ezt, akkor mindegyikről külön kell szavaznunk, tehát erre tesz az AFKO javaslatot. Ez második ranghelyen áll, az első ranghelyen az áll, hogy a Nibler asszony javaslatáról szavazzunk, hogy halasszuk a szavazást vagy nem és hogyha um, elhalasztjuk, akkor legközelebb szavazunk, hogyha pedig nem halasztjuk el, akkor pedig a szavazólistán haladunk, és amikor valaki ellenzi a módosítót, akkor arról szavazunk. Tehát először arról szavazunk, a Nibler asszony javaslatáról szavazunk, hogy elhalasztjuk a szavazást, aki egyetért ezzel, emelje fel a kezét. Ki ellenzi a szavazás elhalasztását, akkor ezt elfogadtuk, a következő ülésünkre halasztottuk el ezt a szavazást, és az ügyrendet, a házszabályt odébb tehetjük. Parancsoljunk azt, hogy... Azt gondolom, hogy teljesen fölösleges ez a halasztás. És azt látom, hogy bolykottálni, szabotálni akarják a jelentést. Gut, aber ich gehe jetzt auch da Nos, abban indulok ki, hogy arról szavaztunk, hogy legközelebb szavazunk, elhalasztottuk a szavazást a legközelebbi alkalomra. Most pedig Rapkai úr jelentéséről szavazunk. A follow-on keresetekről van szó. Rapkai úr, parancsoljon. Az éppen lezajlott vita tükrében lenne előzetesen két megjegyzésem, mielőtt szavazunk. Az első megjegyzésem a következő. Emlékszem még arra a vitára, amely csak két órával ezelőtt zajlott, a koordinátorok ülésén témává vált, hogy a bizottság saját kompetenciájára kéne, hogy szorítkozzon a vélemények írásakor. Talán emlékeznek, hogy én ezt már korábban is javasoltam, pont ugyanezt, és a saját jelentés tervezetemet is ehhez igazítottam, tehát a legfontosabb kérdésekre koncentráltam, amelyekben biztosan van kompetenciánk. Most aztán bárki persze szabadon tartja magát, vagy nem tartja magát ehhez a megegyezéshez, csak szeretnék rá utalni, hogy ezt egyszer már eldöntöttük, és tegnap egy kis kritikát kaptam, márpedig én konzekvensen nyertem jártam el a módosítók esetében pont olyan kompromisszumokat akartam, és akkor mindenki támogatta ezt, írni, amelyek alapkompetenciáinkba tartoznak. Mindig időhiányjal szenvedünk, és fölösleges olyan dolgokról bármit mondanunk, amelyben nem mi vagyunk az illetékes bizottság. Tehát ha ezeket a pontokat nem dolgoztam ki ilyen pontossággal, akkor ennek ez a magyarázata, mert nincs ezekben a témákban kompetenciánk, ez a háttér. És minden bizottság akkor jár el a legjobban, ha ezt teszi, mert a sok nagy hatékonyság vita kapcsán, amikor jogalkotáson dolgozunk, vagy mi vagyunk az illetékesek, mindig 150 másik bizottság is beleszól, meg mi is a mások ügyébe, aztán azokat utólag úgy is kivágják. Tehát ez a koncentráltabb, hatékonyabb munka segítsége érdekében. Másodszorban az én jelentésem kapcsán tegnap este, ahogy hallottam a tárgyalások közben, meg ma délelőtt is, a szükség, szükségszerű gondosság mondjuk úgy, hogy hiányzott a válasz, a szavazási listák kiküldésekor, és ez nem az én irodám hibája. Én erről nem tudtam, csak most tudtam meg, hogy a titkárság tegnap este próbálta összecsapni ezt a dolgot. Jó lenne, hogyha itt is koncentráltabban dolgozna a titkárság is, sok fölösleges feladat helyett a lényegre koncentrálna. Ha gondok vannak, gondok lesznek, és ugye elképzelhető, hogy lesznek, akkor szeretném előre bocsátani, hogy ez nem az én ö, hibám, az én irodáim hibája, nem akarom senkinek ö, a nyakába varni a felelősséget. Tudom, hogy sokan mindent megtettek, és utolsó pillanatban voltak kénytelenek dolgozni, de nem miattam a jogalkotási időszak végén mindig kitör a jogalkotási láz, és ez ebből is adódik. Láni kolléga. De aver fatto lavoro intelligente. Köszönöm, elnök úr. Elismerem, hogy az előadó intelligensen és nyitottan járt el. Mi is hozzájárultunk ehhez, ezt fontosnak tartom, és ennek köszönhetően egy, egyensúlyban lévő döntésre sikerült jutni. De Szeretném most ismertetni önökkel az én álláspontomat. A hetes cikkel kapcsolatban már korábban is megtettem ezt. A hetes és a tizenegyes cikkel kapcsolatban az előadó is tudja, hogy nem a Juri, hanem az Ekon illetékessége alá tartoznak ezen kérdések, az előadó is tudja ezt. Komoly kételjeim vannak a 96-os módosítóval, a 7-es cikkre és a 115-ös módosítóval a 11 Azt gondolom, hogy ez egyfajta üzenet lehet, amit az Ekonnak küldhetünk, de a hetes cikk törlése az egész egyensúlyon módosítana a az állami és a magán területek között, hiszen így szabad hozzáférés lenne. Annak ellenére, hogy a rendelet alapvető gondolata éppen ezzel ellentétes. Nos, a fenntartásom abból adódik, hogy így a vizsgálatban illetékes hatóság hatásköreit korlátoznánk. A 11-es cikkben viszont úgy gondolom, hogy az áldozatoknak egy informatív asszimetriával kell rendelkezniük, hiszen azelőtt, hogy áldozatokká válnak, nem tudják, hogy áldozatokká válnak. Éppen ezért a lehetővé kell számukra tenni azt, hogy részt vegyenek ebben a kedvezményező, őket kedvezményező programban, és tisztába kerüljenek, a, megtudják a kartel tényéről, tudomást szerezzenek. Ugyanakkor a nemzeti bíróságok meg kell, hogy határozzák a jóvátétel léptékét, illetve a fizetendő összeg léptékét, mennyiségét. Ilyen módon a bíráknak lehetőségük van arra, hogy megállapítsák, hogy a jogsértés olyan szinten működött-e, amely kártérítést tesz -e szükségessé. Hogyha töröljük ezt a bekezdést, akkor ennek a mechanizmusnak a működését veszélyeztetjük. Azért vetettem ezt fel, mert általános érvényel bír az észrevételem, és itt fontos egy egyensúly megtalálása. Köszönöm szépen. Akkor ezt tudomásul vesszük, de most szavazunk 50-es módosító mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 51-es mellette, ellene ellenőriznünk kell az 51-est. 12-9 arányban elfogadtuk. 8-as mellette ellene, elutasítva. 52-es mellette ellene, elutasítva 53-as mellette ellene, elutasítva. 54-es mellette ellene, elfogadtuk. 55-es mellette ellene, elutasítva. 56-os mellette ellene, elutasítva. 57-es mellette ellene, elutasítva. 58-as mellette ellene, ellenőriznünk kell az 58-ast. Öt 17 arányban egyértelműen elutasítottuk 59-es mellette ellene, elutasítva 60-as mellette, ellene, ellenőriznünk kell a 60-ast. Elfter für, elfter gegen, abgelehnt. 11-11 arányban elutasítva. 61-es mellette, ellene, elutasítva 23-as mellette, ellene, elutasítva 9-es mellette, ellene, elutasítva 10-es, mellette, ellene, elutasítva 11-es, mellette, ellene, elutasítva 12-es, mellette, ellene, elutasítva. Egyes kompromisszum mellette elfogadtuk. Nyolcvan hármas mellette, ellene, elutasítva. 84-es mellette ellene elfogadtuk. 85 mellette ellene elutasítva. 86 mellette ellene elutasítva. 87-es mellette ellene 88-as mellette ellene elutasítva. 89-es mellette ellene elfogadtuk, 90-es mellette ellene elfogadtuk. 91-es mellette ellene ellenőriznünk kell. Tizenegy-tizenegy van elutasítva. 92-es részenként kell szavaznunk, ugye? Vagy együtt a kettőt? Egyben a kettőt. 92, 94 együtt mellette, ellene. Tartózkodás ellenőriznünk kell. Kilencvenkettő, kilencvennégy. Ezek megegyeznek, vagy nem? Nem egyeznek meg. Jó, akkor legyen a 92-es igen, kéz, kézírással valaki be is írta nekem, hogy külön kéne szavazni. Ez is egy utolsó pillanatos. Jó, 92-esről szavazunk kizárólag, egyből géppel, hogy egyértelmű legyen. 92-esről géppel szavazunk. 8-14 arányban elutasítva, most jön a 94-es, egyből géppel. 11-11 rájban elutasítva. 93-as mellette, ellene, elutasítva. 95-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 96-os mellette, ellene, elfogadtuk. 97-es mellette, ellene, elutasítva. 98-as mellette, jelzelem, el, nem kell foglalkoznunk. Jó, 99-essel sem. Százas mellette, ellene, elutasítva. Száz, egyes mellette, ellene, elfogadtuk 102-es mellette, ellene, elfogadtuk 103-as mellette, ellene, elfogadtuk 104-es mellette, ellene, elfogadtuk 105-ös mellette, ellene, elfogadtuk 106-os mellette, ellene, ellenőriznünk kell. Tizenkettő tíz arányban elfogadtuk. 107-es mellette ellene ellenőriznünk kell. 11-10 arányban elfogadtuk. 108-as mellette, ellene. Tíz, tizenkettő arányban elutasítva. 109-es mellette, ellene, elutasítva. 36-os mellette, 36-os mellette, ellene, elutasítva. 110-es mellette, ellene, ellenőriznünk kell. Tíz 12 arányban elutasítva, 17-es mellette, ellene, elutasítva. 111-es mellette ellene elutasítva, 113-as mellette ellene elutasítva, 112-es mellette ellene elutasítva, 18-as mellette ellene elfogadtuk, 114-es mellette 114-esről nem kell szavazni? Jó, nem, valóban. Jó. a 37-esről sem, 38-asról szavazunk mellette, ellene, elutasítva. 115 es mellette, ellene, elfogadtuk. 116-osról nem szavazunk, 117-esről és 8-asról sem, 119-es mellette, ellene, elutasítva. 120 mellette, ellene, e ellenőriznünk kell. 5 dafür, 17 dagegen. 5-17 arányban elutasítottuk. 121-es mellette ellene elutasítva. 122-es mellette ellene ellenőriznünk kell. Zwölf dafür 10. 12-10 arányban elfogadtuk. 124-es mellette, ellene, elutasítva. 126-os mellette, ellene, elutasítva. 126-os most mellette, ellene, elutasítva. 127-es mellette, ellene, elutasítva. 128-as mellette, ellene, elutasítva. 129-es mellette, ellene, elutasítva. 130-as mellette, ellene, elutasítva. 131-es mellette, ellene, elutasítva ellene elfogadtuk. 132-es mellette ellene elfogadtuk. 133-as mellette ellene elfogadtuk. 100 nem, nem egyértelmű, a 133-ast nézzük meg géppel is. Tizenegy tíz elfogadtuk. 134-es mellette ellene, ezt is ellenőriznünk kell. Efter für 11-11 arányban elutasítva, kettes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 140-es mellette, ellene, elutasítva. 141-es mellette, ellene, elutasítva. 23-as mellette, ellene, ellenőrizzük a 23-ast. Szabadat egyenlőség mellett elutasítva. Egyes mellette, ellene, nem egyértelmű. Egyes. Géppel szavazunk. 11-11 megint elutasítva. 24-es mellette, ellene, elfogadtuk. 26-as mellette, ellene, elutasítva. 22 es mellette, ellene, elutasítva. 25-es mellette, ellene, ellenőriznünk kell. Elfte fő, elfte gég, ab. 11-11 elutasítva. 27-es mellette, ellene, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, 28-ast akart mondani elnök úr, nem? Elnézést, 28-as mellette, ellene, elutasítva. 29-es mellette, ellene, elutasítva. 3-as mellette, ellene, elfogadtuk. 4-es mellette, ellene, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, elutasítva. 31-es mellette 31-esről ellenőrzést kérünk. 31-esről szavazunk. 11-11 elutasítva. 5-ös, 32-es, 33-as együtt mellette ellene. Elutasítva. 34 mellette ellene elutasítva 35-ös mellette, ellene elutasítva 36-os mellette, ellene elfogadtuk. Így az imko 5 is. 38-as mellette, ellene ellenőriznünk kell a 38-ast. 12-10 arányban elfogadtuk. 37-esről nem szavazunk, 39-es mellette, ellene, ellenőriznünk kell. Tizenkettő, tizenegyon elfogadtuk hatos mellette, ellene, elfogadtuk hetes mellette, ellene, elfogadtuk negyvenes. es erről nem szavazunk. 41-es mellette, ellene, elutasítottuk 42-es mellette, ellene, elutasítva 43-as mellette, ellene, elfogadtuk 44-es mellette, ellene, ellenőriznünk kell a 44-est. Tíz, tizenkettő arányban elutasítva. 45-ös mellette, ellene, ellenőriznünk kell a 46-ost. Tizenhét öt arányban elfogadtuk, 46-as mellette, ellene, elfogadtuk, 48-as mellette, ellene, Míg a 47-esről kéne szavaznunk, akkor nálam rossz sorrendben van. Nálam 47 mellette, ellene. Ellenőriznünk kell a 47-est. Tíz-tizenegy arányban elutasítottuk. Most akkor 48-as mellette, ellene. Ezt is ellenőrizzük. 10-11 arányban elutasítottuk. Imkó 15-ös mellette, ellene, elutasítva. 49-es mellette, ellene, ellenőrizzük a 49-es szavazógéppel. Tíz-tizenkettő arányban elutasítottuk, most a módosított jelentéstervezet egészéről szavazunk, szavazunk géppel. 22 igen szavazattal egyhangulag elfogadtuk, gratulálunk Rapkai úrnak. Lichtenberger asszony jelentéséről szavazunk, a Lisszaboni szerződés alkalmazásáról. Lichtenberger asszony nem kéri a szót, akkor már is szavazunk. Egyes módosító mellette, ellene elfogadtuk. Kettes mellette, ellenem. Teszt, ellenőrizzük le a kettest. 11-11 elutasítva. Hármas mellettem, ellene. Elfogadtuk. Az egész jelentésről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. dafür, eine Nein. 20 igen, egy ellen szavazattól, egy tartózkodással. Most pedig Galló asszony jelentéséről szavazunk. Galló asszony kéri a szót? Nem szavazhatunk. Rendben van, akkor szavazunk. 8-as módosító mellettem, ellenem. Elfogadtuk. 9-es mellettem, ellenem. Elfogadva. 10 mellettem, ellenem elfogadtuk. 53-as ki támogatja, ki ellenzi, elutasítva. 11-es mellette, ellene, elfogadtuk. 12-es mellette, ellenem, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, elfogadtuk. 15-ös mellettem, ellene, elfogadtuk. 16-os mellettem, ellene, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, elfogadtuk. 54 mellette, ellene, teszteljük ezt le. 54-esről. Elfter für 11 mellette, 10 ellenében elfogadtuk. 55 mellette, ellenem. Ellenőrizzük le ezt is, tehát az 55-ösről szavazunk. 10 dafür, 11 dagegen. 10-11 ellenében elutasítva 56, mellette ellen elfogadtuk 57, mellette ellenem elutasítva. 58, mellette ellenem. Ezt nézzük meg, tehát az 58-asról szavazunk. 10 dafür, 11 dagegen. 10-11 ellenében elutasítva. 18-as mellette, ellenem, elfogadtuk. 19 mellette, ellenem, elfogadtuk. 20 mellette, ellene, elfogadtuk. 21 mellette, ellenem, elfogadtuk. 22 mellette, ellenem, elfogadtuk. 23 kitámogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. 59 mellette, ellenem. Lássuk meg elektronikusan. 11 dafür, 10 dagegen. 11-10 ellenében elfogadtuk, 60 os kitámogatja, kiszavaz nemmel, ezt is leellenőrizzük. Zehn a elf a 10-11 elutasítva, 24 mellette, ellenem, elfogadtuk. 61 mellette, ellenem, ellenőrizzük ezt le, a 61-esről szavazunk. 10 dafür, 11 dagegen abgelehnt. Elutasítva 62 mellette ellenem. Ezt is leellenőrizzük, tehát 62-esről szavazunk. Elf dafür, 10. 11-10 elfogadva. 25 oka fogyottá vált, 63-as mellette, ellenem, elfogadtuk. 65, ki támogatja, ki ellenzi? Elutasítva lássuk a 66-ost. Ki támogatja? Ki az, aki nemmel szavaz? Elfogadtuk. 67-es mellette ellenem. Ezt. Szén a fő elf 10-11 elutasítva. 68 mellettem, ellene elfogadva. 26 mellette, ellenem, elfogadva. 69, ez okafogyottá vált 27 mellettem, ellenem elfogadtuk. 70-es nem okafogyottá vált, 28 mellettem, ellenem elfogadtuk. 71 okafogyolt, 72-es mellettem, ellenem elfogadtuk. 29-es mellette, ellenem elfogadtuk. 30 mellette, ellenem Elfogadtuk. 31. Ki támogatja? Ki ellenzi? Hát, ezt ellenőrizzük le. Jobban járunk, ha biztosra megyünk. Dafür. 13-9 ellenében elfogadtuk. 32 ki támogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. 33 mellettem, ellenem, teszt. 33 vizsgáljuk meg. 13-an mellette, 9-en ellene elfogadtuk. 71 okafogyottá vált, 34-es mellette, ellene elfogadva. 35 mellette, ellene elfogadtuk. 36 kitámogatja. Ki ellenzi elfogadtuk. 37 mellette, ellene elfogadtuk. 38 mellette, ellene elfogadtuk. 39 mellette, ellene elfogadtuk. 40-es kitámogatja, ki ellenzi, elfogadtuk, 41 mellette, ellen elfogadtuk, 42-es kitámogatja, kiszavaz nemmel elfogadtuk, 43-as mellette, ellen elfogadtuk, 44 mellette, ellene. 74-es mellette, ellene elfogadtuk, 75 okafogyott, 76 mellette, ellenem. Teszt. Ellenőrizzük le 76-ost. Zehn dafür, zehn dagegen. 10-10 ellenében, tehát elutasítva egyes mellettem, ellen elfogadtuk, kettes mellette, ellen elfogadtuk, hármas mellette, ellen elfogadtuk, négyes mellettem, ellen elfogadtuk, ötös mellette, ellen elfogadtuk, hatos mellette, ellene elfogadtuk, hetes mellette, ellene elfogadtuk. 45 mellette, ellene elfogadtuk. 46 mellette, ellene elfogadtuk. 47 okafogyott, 48 mellette, ellenem. 48-ról elektronikus szavazást tartunk. 10 fő 11 10-11 ellenében elutasítva. 49 mellette, ellene elfogadtuk. 50-es mellette, ellene elfogadtuk. 52 mellette, ellene elfogadtuk. Az egész véleményről elektronikusan szavazunk, mellette, ellene. Elfter für 10 dagegen, das ist dann 11-10 ellenében elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevő asszonynak. Most pedig, most pedig... Package travel haben wir vertagt. Ugye a csomag utaz, utazásokról nem most szavazunk, ezt elhalasztottuk. Tehát az eljárási szabályzatról szóló én jelentéstervezetemről, illetve a levéltervezetről szavazunk, ki van ellene, kitartóskodik, senki, akkor ilyen módon elfogadtuk a levéltervezetet. Akkor most. Legal base, jogalap. Ugye itt a foglalkoztatási szakbizottságnak írott véleményről van szó, Régner asszony. Hát ha nem zavarja önöket, akkor rövidre fognám a dolgot. Voltak éppen itt a munkaerőpiaci szervezetek együttműködéséről van szó, úgy gondolom, hogy kizárólag a 149-es cikk lehet a jogalap. Gondolkozik erről más, valaki nem, akkor ezt elfogadtuk, köszönöm. Következő a Dohány Régner asszony. Itt is rövidre foghatom magamat, bár a dohány irányelv egy mindig egy feszült és izgalmas téma. De egy alapvető észrevételt szeretnék tenni, de röviden teszem ezt. Vasárnap mindig kitör a munkaláz. A titkárságtól vasárnap e-maileket kapok, és ez arról tanúskodik, hogy a titkárságunk a hétvégén nagyszerűen dolgozik. De ugyanakkor én azt szeretném, hogy a témákról informáljanak bennünket időben, de ugyanakkor nyomatékkal köszönetet szeretnék mondani a titkárságnak, hogy még a hétvégén ilyen intenzív munkát végzett. Na de most térjünk rá dohány irányábról. A véleményünkben, a jogi szakbizottságban már aggályunkat fejeztük ki a jogalap kapcsán, mondván, hogy nem egyértelmű belső piaci alapra lehet ezt helyezni, éppen ezért egy kompromisszumra teszek javaslatot, Erről szeretnék szavaztatni. Jelesül, hogy ne csak a 14-es cikkre, hanem a 148-as cikkre is hivatkozunk jogalapként. Azért, hogy koherensen járjunk el, és megfeleljünk mindannak, amit a véleményünkben már kifejezésre juttattunk. Rendben van. Tehát a jogalapot egészítsük ki. Fosz kollega, tessék parancsoljon. A néppárti frakció nevében még egyszer aggályomat, fenntartásomat szeretném hangoztatni, és még egyszer megerősíteni azt a kompromisszumot, amelyre Régner asszony javaslatot tett. Tehát kérem a jegyzőkönyvbe jegyezzék le, hogy a néppárti frakciónak is fenntartásai vannak, de a kompromisszumot vállalhatónak, fenntarthatónak tartjuk. Rendben van, ez lesz a két kiegészítés a jogalak tekintetében. Ellenzé valaki nem, akkor ezt elfogadtuk. Köszönjük a jelentéstevő munkáját. Következőképpen az állategészségügyről beszélünk, Régner asszony, semmi mondanom nincsen, nincs is vita, egyszerűen azt kérem, hogy eh, szavazzák meg a jogalapról szóló véleményt, és ez a következőre is vonatkozik. Ellen, ellenvélemény, tartózkodás elfogadtuk, köszönjük. Utolsó jogalap kérdés, ahol peszticidekről van szó, vagy növény, növénybetegségekről, ugyanez ellenzi valaki, nem tartózkodás, akkor ezt elfogadtuk. A jogalapokat végigvettük, tízes napi rendi pont, és megint megadom Régner asszonynak a szót az Európai Ügy Ügyiségről szólván. Köszönöm szépen! Megkaptuk a bizottság javaslatát az Európai Ügyészség felállításáról az európai pénzügyi érdekek védelme érdekében. Ez dosszié, mely nem együtt döntésben kerül elfogadásra, hanem az Európai Parlament csak rábólinthat. Ugye ez az az eljárás, mely hál' Istennek szép lassan kikopik, de ebben a, ebben a dossziéban még ezt a egyetértési eljárást kell alkalmaznunk. Minnyájuk tisztában vannak vele, hogy ez egy hevesen vitatott kérdés, nem csak mi az Európai Parlamentben, hanem a nemzeti parlamentek is vitatják ezt a kérdést. 14 nemzeti parlament sárga kártyát emelt fel. Tehát az Európai ügyösség kapcsán ez a helyzet jött létre. A LIBE, az illetékes szakbizottság, ők egy jogi szakvéleményt kértek be, és ez idáig a 86-os cikkel, mint jogalappal nem merült fel probléma. Ennek megfelelően már is a dolog tartalmára, vélemény tartalmáról szeretnék beszélni. A libe az és ezt mondtam, még a kont az 50-es cikk alapján szintén részt vesz a jogalkotásban, és nagyon fontosnak tartom, hogy a júriban, ha egy véleményt készítünk, azzal a kérdéssel foglalkozunk, amelyre ö, hatáskörünk van, júriként. Éppen a többi kérdésről nem szeretnék szólni, nem akarok elmerülni ezek a vitájában. Tehát a jogi szakbizottság hatáskörét vizsgálva a következő észrevételeket teszem. A bizottság javaslatának 13-as cikke a hatáskör és a büntetőjogi kompetenciáról szól. Itt kétfajta büntető cselekményt különböztetnek meg. Az egyikben az Európai Államügy és Ügyészség hivatalos úton hatás, rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, a másik bűncselekmény típusban, vagy cselekmény típusban csupán a első kategóriához tartozó bűncselekmény típusokhoz való kapcsolódás esetén áll fenn az ügyészség hatásköre. E második típusról nem a rendelet rendelkezik, hanem a nemzeti parlamentek megítélésem szerint joggal igénylek maguknak ezt az igényt, illetve a fenntartásukat jobban fogal, joggal fogalmazták meg. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, javaslataim során, melyeket igyekszem elfogadtatni, hogy egy jobb megfogalmazást fogadjunk el az Európai Unió pénzügyi érdekei elleni csalás tényállása tekintetében, mondván, hogy ez a tényállás a cikkben foglalt tényállással világos kapcsolatban álljon. Másodszorban. A 13-as cikkre utaló tényállások ugyanazon ö, jogalapra kell, hogy nyugodjanak, de ezt a kijelentést ezt ki kell húzni, hiszen hogyha egy elkövető több bűncselekményt követel, akkor világos, hogy ugyanaz a jogalapján jár el az ügyészség. A második szempont, melyről a véleményben szólni szeretnék, az Európai Bíróság hatásköre. A bizottság rendelet tervezetem szerint itt a nemzeti bíróságok rendelkeznek illetékességgel, de ugyanakkor problémásnak tartom, hogy egyszer az Európai Bíróság, másrészt pedig egy tagállami bíróság rendelkezzen hatáskörrel, illetve illetékességgel az Európai Ügyészség szerződésen kívüli felelősségvállalása tekintetében. Nagyon kíváncsi volnék, hogy a különböző frakciók hogyan látják ezt a kérdést, nekem ez nem igazán tetszik hogyha úgy szabályozunk, hogy jogbizonytalanság jön létre. Éppen ezért nagyon hálás volnék önöknek, hogyha erre vonatkozó javaslataikat beterjesztenék. A harmadik pontról is szólni szeretnék, melyről a véleményemben beszélek. Ez pedig a struktúra. Az Európai Ügyészség struktúrája és munkatársainak száma. A bizottság az Olaftól venné át a munkatársakat. A Lisszaboni szerződés 86-os cikke ugyanakkor azt mondja, hogy az Eurojust-tól, a Eurojust-tól kell jönnie munkatársaknak a staff regulationben, pedig közvetlen jog hatáskörrel rendelkeznek, és idáig se az Erőis, se az Olaf nem rendelkezik hatáskörrel. Meg kell, hogy mondjam, nekem nincs preferenciám, lehet az Olaf is, vagy az Erőjuszt is, legyen az egyik, vagy a másik nem, nincs ezzel semmi kifogásom, azt azonban fontosnak tartom, hogy jó és szakmailag megalapozott megoldást találjunk, és éppen ezért nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Júri Szakbizottság tagjai hogyan látják ezt a kérdést. Az utolsó felvetés pedig az európai ügyészek képzésére vonatkozik. Luigi Berlinger kollégám nagy lendülettel és elkötelezettséggel foglalkozott ezzel a kérdéssel, az oktatás, képzés, továbbképzés kérdésével, és eh, valóban ez egy olyan kérdés komplexum, melyet mindig súlyponti kérdésnek kell kezelnünk, ilyen módon az európai ügyészek képzése is nagyon fontos kérdés. Ezek tehát azok a kérdések, amelyeket én magam problematikusnak tartom, tartok, ahol a júri szakbizottsági kollégák véleményére kíváncsi vagyok. Január 24-ig kell benyújtani a módosítókat, és a tervezés alapján a következő júri szakbizottság ülésén már szavaznánk is a véleményemről. Még egyszer mondom, nagyon kíváncsi vagyok, és várom az önök, önök észrevételeit, tipjeit, felvetéseit, hogy ezeket beépíthessem a véleményembe. Köszönöm. Köszönöm Régner asszony, Sperúli úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Erről a felvetésről sok nemzeti parlament aggáját hangoztattam, mondván, hogy a szubszidiaritás elvét a bizottsági rendelet nem veszi figyelembe. Az illetékes szakbizottság kell, hogy döntsen egy bizottsági javaslatról, hogy megfelele a szubszidiaritás elvének vagy nem. Ugyanakkor mi, a jogi szakbizottság kell, hogy erről a kérdésről döntsünk, de Ugyanakkor nem tudunk arról dönteni, erről dönteni, hogy a szubszidiaritás elvét nevetnénk latba, tehát semmilyen módon nem tudjuk megítélni a jogszabálytervezetet enélkül. Ha jól látom, hát ezt már megtettük, vitáztunk is erről, anélkül azonban, hogy konkrét következtetéseket vontunk volna le. A szubszidiaritás si jelentéstevő beszámolt erről a kérdésről, erről vita is jött létre, anélkül ugyanakkor, hogy ennek konkrét konzekvenciái lettek volna. De persze Régner asszony jelentése kapcsán lefolytathatjuk újra ezt a vitát. Kérjél más a szót. Im Augenblick sehe ich. Jelenleg nem látok több jelentkezést, akkor a módosítók határidejét jelentem be. Január 24 Forszúr Parancsoljon. Bitte um Entschuldigung. Elnézést kérek. Először is az Eurojust viszonya kapcsán szeretnék valamit megemlíteni. Általában véve kéne megfontolnunk, hogy az európai ügyészség, Eurojust, a nemzeti hatóságok struktúráit hogyan foglaljuk egy keretbe, mert előfordulhat, hogy átfedések alakulnak ki, hogyha nem átfogóan gondolkodunk erről a kérdésről. Tisztázni kéne tehát, hogy a kompetenciánkat hogy akarjuk elosztani ezen intézmények között. A második kérdésem pedig az EUGH-nál, az Európai Bíróságnál benyújtható jogsegély igény. Ez egy elvi kérdés. Büntető jogi ö, ágat akarunk felépíteni az EU-n belül, vagy csak ki akarjuk egészíteni a jelenlegi rendszert. Ha az Európai Bíróságnál is lehet jogsegélyért fordulni, akkor szerintem eljáros jogi kérdéseket kell előtte tisztázni, egyéb jogsegély lehetőségeket megfontolni, illetve azt, hogy esetleg akkor a bíróságnál nincs -e szükség egy külön ö, kamarára e célból. Erről eddig nem volt szó, ezért azt szeretném kérni, hogy inkább még nyugalomban gondolkodjunk el azon, hogy strukturális értelemben milyen irányba akarunk tovább lépni. Mert az egyes részek kapcsán ez nem derült még ki, és hogyan akarjuk utána köztük elosztani a kompetenciákat. Minden lehetőséget meg kell fontolni, ide a személyzeti kérdéseket is ideértem, az Eurojust és Európai Bíróság között. Világos strukturális elképzelésre lenne szükség, és ezt egyelőre nem sikerült itt felfedeznem. Mert ha ez pedig nincs meg, akkor a kompetenciák annyira össze fognak keveredni, hogy ebből csak jogbizonytalanság szül keletkezik. A bizottság is szót kér ebben a témában. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! Hálás vagyok azért, hogy lehetőséget adnak arra, hogy én is elmondjam a véleményemet az előadó kiváló jelentéstervezetéről. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ezen kérdéseket felvetette. Van néhány észrevételem amivel tisztázni szeretnék néhány részletet. Mint tudják, a tanácsban folynak a tárgyalások a bizottság javaslatáról, és valójában ez egy elég összetett tárgyalás. A 13-as cikk az egyik olyan kérdés, amelyről már beszéltünk, és még részletesen fognak a tanácsban beszélni. A saját jogi szolgálatunk elég részletesen vizsgálta a 13-as cikket, és több jó javaslattal állt elő. Ezekből sok megismétlődik az egyes kisrómai I, ABC, E, D pontokban. Az egyik, az első az A pont, mi szerint a 13-as cikkre hivatkozó szabálysértések csak az Európai Unió jogalkotói aktusaira vonatkozzon. Nos, ez számunkra nem érthető miért javasolják önök ezt, hiszen arról beszélünk, hogy a nemzeti szabásértések, vagy csalások, vagy számviteli csalások hogyan kapcsolódnak. Nos, erre nincsen semmilyen közösségi harmonizáció, sőt, jogalapja sincsen ennek. Éppen ezért a kis A kritérium szerintem nem értelmezhető. A következő az egyes ponton belül a római hármas azon szabálysértések esetén, amelyek akkor történnek még mielőtt teljesen működőképessé válna az Európai Ügyészség. Nos, nem tudom, hogy miért kellene korlátozni a hatáskört csak olyan bűncselekményekre, amelyek már a felállása után történtek, miután már működőképessé vált volna az ügyészség. Nos, az ügyészség kap olyan eseteket is, amelyek általában már életben vannak, tehát éppen ezért magát a bűncselekményt még a felállása előtt követték el. Nagyon művinek tűnik számomra ez a besorolás, hogy osszuk ezen kategóriákba a bűncselekményeket, azokat, amelyeket korábban követtek el, és azokat, amelyeket a felállás után követtek el. Éppen ezért nem tudjuk elfogadni ezt az egyes ponton belüli utolsó római hármas pontot. Ami a hármas pontot illeti, ez egy nagyon jó kérdést vett fel, miszerint mi legyen a koherencia a jogi felülvizsgálat tekintetében. Igaza van, hogy a 268-as cikk a kártérítéssel kapcsolatban fontos, hogy összekapcsolódva legyen a szabálysértésekkel, amely a vizsgálati aktus hatásköreit illeti, és nagyon fontos, hogy a nemzeti ügyészségeket is bevonjuk. Fontos, hogy a kártérítésekkel a nemzeti ügyészség foglalkozzon és sok oka van annak, hogy miért gondoljuk azt, hogy a nemzeti ügyészségek jobb szerepben vannak, ami az, a legalitás vizsgálatát illeti ilyen esetekben, hiszen végül is így is úgy is a nemzeti ügyészségek elé fog kerülni. Ez a kérdés. A négyes pont helytelenítik, hogy a humán erőforrást az Olaftól szeretnék az ügyészséghez áttenni. Nos, ez félreértés. Nem a humán erőforrásokat javasoltuk, hanem a pénzügyi erőforrásokat akartuk az Olaftól az Európai Ügyészséghez átcsoportosítani. Úgy gondoljuk, hogy bizonyos pozíciókat át kell az ügyészséghez csoportosítani, de itt nem az emberekről beszélünk, akik az Olafnál dolgoznak, hanem az ezen tiszteknek megfelelő pénzügyi erőforrásokról beszélünk. És természetesen lesznek strukturális kapcsolatok, és mi egy támogató struktúra felépítését is javasoljuk, de itt csak az administratív szolgálatról beszélünk, itt nem beszélünk vizsgálóbírókról, ügyészekről, akik az ügyészségnél dolgozhatnak. Tehát figyeljünk oda a strukturális kapcsolatokra. Végül pedig teljesen egyetértünk, hogy megfelelő képzésre kell, képzést kell biztosítani, és ehhez megfelelő pénzügyi erőforrást kell biztosítani az ügyészség képzésére azért, hogy a pénzügyi bűncselekményeket megfelelően tudják vizsgálni. Köszönöm. Herzlichen Dank, Frau Berichterstatterin, bitte. Köszönjük szépen. Világosan meg szeretném köszönni valamennyi impulzust, amelyet itt megfogalmaztak, főleg a bizottságnak. Már előre örülök az együttműködésnek önökkel, mert tisztázták az alapkérdéseket, de lenne egy alapvető megjegyzésem. Az Európai Ügyészség felállítása nagyszerű, jó elképzelés, már csak azért is, mert ezáltal az európai polgárok nem csak saját nemzeti joganyagukba vethetnek bizalmat, hanem az európai joganyag is közel kerül hozzájuk. Ugyanakkor komolyan veszem azt, amit Speroni úr mondta és Fosz úr, vagyis azt, hogy bőven van még tennivalunk a cél eléréséig, és nem lenne most jó a választási időszak végén hirtelen lépésekre ragadtatni magunkat, ha a végső célunk ugyebár az, hogy erősítsük a polgárok bizalmát a jogrendbe, a jogállamiságba. Tehát ha valami európai építünk föl, az nem baj, hogyha szép lassan halad. Minden konstruktív javaslatukra nyitott vagyok, és tudatában vagyok annak, hogy tisztáznunk kell még kérdéseket, például a szubszidiaritás problémáját. Nem volt még itt egyértelműen erről megnyilvánulás, és ha most véleményt ír a Júri Bizottság, akkor erőteljesen képviselje azt, hogy akarjuk ezt az intézményt, és legalább az előkészítő munkát zárjuk le ebben a választás időszakban, még hogyha nem is tudjuk azt véglegesíteni. A jogi bizottságnak itt élen kell járnia szerintem politikai és jogi szakértelme okán is. Ugyanakkor hát nem rejtem vék alá, hogy ez számomra is nagyon fontos kérdés. Nyilván itt nem csak emberi erőforrásokról lehet vita, az Olaf kapcsán ez felmerült, hanem még sok egyéb kérdést tisztázni kell. Nem akarjuk most túlzó igényekkel és vágyakkal megterhelni a dossziét első körben. Ha az ügyészség a megerősített együttműködés eljárásában jöhetne létre, akkor ezen belül kialakítható majd egy egyedi eljárás, nem tudjuk, hogy ez mennyire lesz nehéz. A véleményünk nem is túl euforikus ilyen értelemben, tudatában van annak, hogy nagyon sok tagállami korlát állhat útjába az ügyészség felállításának, maga a bíróság is elmondja majd még a magáét, de ezzel együtt örülök annak, hogyha önök pozitív módosítókkal erősítik a szöveget és lendítik tovább az ügyet. Köszönöm, nincs több jelentkezés. Január 24-ig lehet 12 óráig benyújtani a módosítókat. Most rátérünk a 9-es napi rendi pontra, az ex ante hatás tanulmányok kérdésére. Ez eredetileg Rakkai úr jelentésére épült föl ez a téma. Elke, asszonynak adok uh, Köszönöm, elnök úr, hogy megkaptuk a szót, és lehetőséget kapunk arra, hogy ezt a vizsgálatot most értékeljük. Néhány bevezető megjegyzésem lenne, és utána átadom a szót a kollégámnak, aki az ezzel kapcsolatos vizsgálatot és kutatást folytatta, tehát jobb, hogyha ő maga fogja ezt önöknek bemutatni. Emlékeztetnék rá, hogy az eredeti Hatásvizsgálat egy rutin, automatikus eljárás keretében történt, amelyben beazonosítjuk, hogy mit gondolunk, mik az erős és gyenge pontjai egy hatásvizsgálatnak. Ebben az esetben természetesen nagyon jól tudjuk, hogy a kollégáink már korábban készítettek a szakbizottság számára egy jelentést arról, hogy mennyibe kerülne a nem EU vagy az EU nem léte ezen területen, és közben megnézzük a bizottság hatásvizsgálatait és kiegészítésképpen, hiszen természetesen a hatásvizsgálat az egész eljárás során hasznos lesz, nem csak az eljárás kezdetén. Ezért figyelembe vettük ezt is, most pedig átadnám a szót a kollégámnak. Köszönöm. Claudio Kolova vagyok, és én írtam ezt az értékelést. Nagyon röviden szeretném bemutatni a szöveget. Önök megkapták az anyagot, és az anyag rendelkezésre áll az Európai Parlament think tank honlapján digitális formátumban. Tehát erős és gyenge pontok. Nagyon sok erőssége van ennek a hatásvizsgálatnak. Egyértelműen beazonosítottuk a problémát, időt és pénzt pazarolunk arra, hogy bizonyítsuk, hogy a dokumentumok hitelesek. És konkrét példákat is lehet találni arra vonatkozóan, hogy egy belga-magyar házasságból milyen problémák adódhatnak, vagy olyan vállalatok esetében, akik külföldön szeretnének ajánlatokat tenni. Ki számára problémás ez? Ezt is el lehet olvasni 12 millió EU polgár számára. Kis és középvállalatok számára is. Különböző adatokat találhatunk, de még a legalacsonyabb becslés szerint is a KKV-k 15%-a ezen intézkedések hatája alá kerülne. Ezért mondja azt a bizottság, hogy valamit tennünk kell. És ahogy az Európai Parlament 2009-ben már kimondta, egyszerűbb, egyértelműbb és hozzáférhetőbb eljárásokra van szükség. A bizottság céljai megfelelnek annak, amit a parlament mondott. Természetesen a hatásvizsgálat olyan eszköz, amelynek célja, hogy bizonyítékot adjon arra, hogy meg lehet erősíteni ezen területen a szakpolitikát. Tehát kollektíve az európai intézmények jobban akarnak teljesíteni. Nos, ami pedig a gyengébb pontokat illeti, szeretnénk egyszerűsíteni bizonyos közokiratok elfogadását. Melyekről van szó? Nos, erről részletesen nem nyilatkozik a hatásvizsgálat, a hatásvizsgálat csak azt mondja ki, hogy az erről szóló jelentés, hogy melyek a leggyakrabban használt okiratok, és körülbelül egy tucatnyi közököröket sorol fel, aztán a hármas cikkben beszélnek erről, hogy miért ezeket választották ki, ezt nem magyarázzák meg. Lehetne több okiratról szó, kevesebbről, ezt nem magyarázza meg az anyag. Aztán van az opciókkal kapcsolatban is némi részrehajlás. Azzal kapcsolatban, hogy milyen opciókat választottak ki, és azzal kapcsolatban, hogy az adott opciókat hogyan mutatják be. Kicsit egyszerűsítvén, tehát van arra lehetőség, hogy semmit se tegyünk, van egy másik szélsőséges opció, mi szerint harmonizáljuk az összes területet, mindent harmonizáljunk, nemzeti szinten is, kötelező jelleggel, ez nem igazán reális elképzelés és van még két kisebb opció, amelyeket a preferált opcióba építettek be, amit a bizottság javasol. Láthatják, hogy van némi részrehajlás az egész jelentés során, abban is, ahogy ezt bemutatják, és az értékelésben is ezt meg lehet látni. Ami a részleteket illeti, a bizottság azt javasolja, hogy többnyelvű formanyomtatványokat adjanak ki, és megint csak felmerül egy kérdés, hogy mely közokiratokra vonatkozóan. Erre nem kapunk választ. A bizottság azt mondja, hogy az az öt közokirat, amely a mellékletben benne van, a leginkább releváns, de hogy miért ezt nem tudjuk. Tehát a bizottság itt is bemutathatott volna különböző opciókat, ezt nem tette. Talán vannak valódi okai ennek, de ezt nem mutatják be. Ami az előnyöket illeti, a egyértelmű, hogy több előnye lesz, és fontosabb az előnye a fellépésnek, mint a költsége. A költségeket ö, nagyságrendben felmérik, a bizottság költségbecsléseit lehet itt látni. Vannak feltételezések, ez így rendben van, és ezek itt a végső adatok. Most pedig a technikai részletekre nem szeretnék most rátérni, de azt láthatják, hogy a költség nagy része a bizottság szerint a fordításból adódik. Hogyha ez így van, akkor én azt várnám, hogy nagyobb legyen a fordítókkal az egyeztetés, hiszen őket nagymértékben fogja érinteni ez az intézkedés. Én ezt kerestem a szövegben, de nem igazán találtam. A bizottság hatásvizsgálati testülete kérte, hogy a fordítókkal folytatott egyeztetésről részleteket kapjunk, de ezt nem látom a szövegben. És természetesen azok, akiktől a válaszokat várjuk az egyeztetés során, nem feltétlenül adnak nekünk választ. Biztos, hogy a bizottságnál is van egy fordító szolgálat, tőlük már eddig is kaphattunk volna hasznos válaszokat. Ami az egyik becslést illeti, annak a költsége, hogy az IMI-t, tehát a belső piac információs rendszert használjuk. Itt láthatják az összértéket, ez egy eléggé mérsékelt 600 ezres, 600 ezer eurós összeg. Ez bizonyos feltételezéseknek az eredménye, amelyet láthatják. Alapvetően feltételezi a bizottság, hogy az állami hatóságok információt fognak egymásnak átadni, minden egyes esetre fél órát szánnak ezen információ cseréből, tehát 14 ezer dokumentummal kapcsolatban merülhetnek fel kételyek annak a hitelességével kapcsolatban. Nos, ez egy százaléka az apostíj átadásnak Európán belül. 22 euró az átlagos költsége, munkaköltsége ennek az EU-n belül. Ez a költség korlátozott, de legalábbis két feltételezés kapcsolódik hozzá. Egyrészt, hogy az átadás mindig fél óra időt vesz igénybe a folyamat elején is, amikor még az IMI-t a hatóságok nem igazán ismerik, és hogy csak 1 százalékkal kapcsolatban merülnek fel kétségek. Nos, az IMI-t hatékony eszközként mutatják be, és szerintük ezt csak az apostíra fogják felhasználni, semmilyen más kérdésre nem, amely esetleg a közokiratok hitelességéhez kapcsolódnak. Hogy két vagy három százalékos lesz -e ez az ez az arány, akkor természetesen, ha ez így van, akkor a költségek duplájára, háromszorosára nőnek. Nos, az IMI alapján 14 ezer információ átadás elég soknak tűnik. És itt láthatjuk, hogy 2011-ben hány ilyen információ átadás volt, körülbelül 3000 volt. Azt tudjuk, hogy az IMI egy rugalmas eszköz, amely többet is fel tud dolgozni, de a releváns kérdés az, hogy ha hirtelen megnő a kezelt ügyek száma, akkor ezzel nő-e a költség. Ebben az esetben, vagy ebben az értelemben jó az, hogy a hetes cikk, itt az utolsó ábrát szeretném kérni, egyfajta rugalmasságot vezet be, ami úgy tűnik, hogy nincsen a hatásvizsgálatban benne. Mi szerint az állami hatóság vagy az IMI-t használja, vagy pedig a központi hatóság segítségét kéri az adott tagállamban. Egyrészt ez az IMI költségeken csökkenthet, másrészt viszont nem tudjuk, hogy mennyibe kerülne az állami hatóság, hogyha az állami hatóság ezt a második alternatívát választja. Ez a négy kérdés, amely alapvetően az átláthatósághoz kapcsolódik. Az első az átláthatósághoz kapcsolódik, a második az érintettekkel folytatott egyeztetést re vonatkozik, fel kell velük venni a kapcsolatot, és hogyha becsléseket használunk, akkor ezeknek megalapozottnak kell lenniük, végül pedig a hatásvizsgálatnak meg kell felelnie a javaslatnak. Tehát általában véve a hatásvizsgálatot én elég erősnek, megalapozottnak tartom, és remélem, hogy ezzel az előadásommal a szakbizottság döntését megkönnyítem. Köszönöm. Köszönjük szépen ezt a jó összefoglalást. Van-e bárkinek megjegyzés? Előadó úr, Rakkai úr. Már döntöttünk, tehát most már ez nem nagy segítség nekünk, mert a szavazásra, a plenáris szavazásra ez már nem lesz hatással jövő utáni héten. Ezzel nem akarom itt lebecsülni ezt a elvégzett munkát. Jó, hogyha bármiről többet megtudunk, de azt le kell, hogy szögezzem, hogy a hatástanulmányok kérdéséről két-három éven át intenzíven vitatkoztunk, Nibler asszony vitta a dossziét, és ebben a bizottságban emlékezetem szerint azt hiszem korábban amellett foglaltunk állást, hogy ez a téma inkább a parlamenten kívülvilágot érinti. Ezzel együtt az elnökök értekezlete a jelenlegi adminisztráció val együtt sem tett az ügyben, de hát jó, hogy megszületett ez a tanulmány, csak el szerettem volna mondani. A hatástanulmány jó, de azt, hogy alkalmazzuk-e ezt az eszközt, az egy politikai döntés. Még egy lábjegyzet. A hármas cikkben az elején elhangzott, hogy a bizottsági indokolásban, amely a hatástanulmányról foglalkozott, nem állt semmilyen szövegben annak alátámasztására, hogy miért pont ezt a fajta dokumentumot, eljárást kérik. Nekem előadóként nem dolgom, hogy ezt tovább vizsgáljam, de a polgárok szempontjából választott képviselőként úgy gondolom, fontos, hogy legyen jogunk ezzel a kérdéssel foglalkozni, és ha problémánk van, egyes európai dokumentumokkal egyes tagállamokban, akkor beleláthassunk ebbe. Ez egy politikai kérdés, politikai megoldást igényel. Én azt javasolnám, hogy a szolgálatok, és ez eddig is így volt, vizsgálják meg, foglalkozzanak vele, és akkor most már harmadszor mondom ezt, hogy itt maximum az első olvasatot tudjuk lezárni, a tanács ugye mozdulatlan, tehát ez megint a következő parlament dolga lesz. Sőt, a tanástól azt a kérést kértük, hogy ne szavazzunk, ne csak a plenárison ne, hanem egyáltalán ne, mert akkor egyes tagállamok megijedhetnek. Tehát komolyan ezzel fordultak hozzánk. Ezen sírni és nevetni is lehet, mindenki válassza ki, hogy mi tetszik neki jobban. Jó lenne, hogyha a tanács mégis csak foglalkozna a témával, közösen a bizottsággal, most a részletektől függetlenül, és akkor jussunk el a következő parlamenti időszakban a második olvasatig, és hát ha eljutunk odáig, akkor abból a szempontból már jó, hogy ezeket az információkat most megtudtuk, de hát egyébként most nincs határ. Hát az, hogy a parlament elriasztja vagy megriasztja a tanácsot, hát ez egy pozitív fejlemény volna. Speroni kollega, tessék parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Meg szeretném köszönni ezt a tervezetet, és próbálok túlmenni az itt bemutatott megközelítésem. Valóban nagyon nehéz a különböző tagállamok számára ezt a tanúsítványt elismerni, amelyet egy másik ország adott ki. Éppen ezért helyes, hogy megpróbáljuk az állampolgárok életét egy, egyszerűsíteni. Például elhanyagolásra került az egyik probléma, amikor mondjuk az egyik ország egy tanúsítványt kér, és az állampolgár, nem ennek az olgárnak az áll, állampolgára, nem tud törőd, törődni ennek a beszerzésével. Mondjuk Belgiumban a Bombi Mörsz tanúsítvány, az erkölcsi bizonyítvány Olaszországban nem létezik. Tehát hiába kérjük az olasz állampolgártól, hogy szerezze be az erkölcsi bizonyítványt, ez nem létezik ott. Vagy pedig Olaszországban van antimafia tanúsítvány, amely viszont a másik országban nem létezik. Tehát ez egy olyan szempont, amelyet úgy gondolom ki kell emelni és meg kell vizsgálni. Ugyanakkor tovább is kell menni mindazon, amit idáig mondtunk, hiszen Olaszországban nagyon előre haladottak vagyunk egy kérdésben már. 2012 óta a közigazgatás nem kérhet eh, tanúsítványt az állampolgároktól. Mi több, az Olaszországban kiadott eh, tanúsítványok figyelembe veszik ezt, és például a közigazgatás nem adhat ki, vagy a magánközszolgáltatók nem adhatnak ki ilyen tanúsítványt. Tehát, hogyha egy közigazgatásnak a saját hatáskörén belül meg kell állapítania, kell megállapítania, hogy igaz-e az, amit az állampolgár mondott, mondjuk a születési időpontot, vagy hogy itt is itt lakom ezen a cím alatt, akkor nem állíthat ki a hatóság egy ilyen tanúsítványt, hiszen hogyha egy, egy hatóság tudni akarja, hogy itt lakom, vagy nem, hogy pontos ez, hogy ennek vagy annak vagyok a gyermeke, vagy ezek a szüleim, akkor a saját rendszerén belül kell megerősítenie ezeket a adatokat. Azt, hogy ezek megfelelnek a valóságnak, vagy sem. Ilyen módon tehát nem az állampolgár terheli, hogy ezt bizonyítsa, és ezzel egy, egyszerűsítsük az állampolgár életét. Még egyszer mondom, a közigazgatás az, amely kvázi a bizonyítási teher. És ez a külföldi hatóságokkal is így kell, hogy legyen. Meg kell akadályoznunk, hogy egy ilyen bürokratikus felépítmény alakuljon ki Brüsszelben. Tehát, hogyha a belga hatóság tudni akarja, hogy valóban ott lakom, hol lakom, forduljon az olasz hatóságokhoz, anélkül, hogy rám terhelje ezt, és különböző dokumentumokat, bizonyítékokat kelljen beszerelznem. Ez a megfelelő megközelítés, ezzel könnyítjük az állampolgár életét, és igazi európai többletértéket hozunk létre. Köszönöm szépen. Danke, Frau Kollegin Lichtenberger, bitte. Lichtenberger asszony. Ja, herzlichen Dank, dass Sie natürlich... Köszönöm szépen. Hát ezek azok a problémák, amelyekbe a gyakorlat során ütközünk. De még egyszer a hatástanulmány kérdésére szeretnék visszatérni. Helyesnek tartom, hogy bizonyos kérdéseket nem, hogy kritikus vizsgálat hat, alá vonjuk a bizottság hatástanulmányait is. Hiszen, ami a költségeket illeti, gyakran furcsa becslésekbe ütközünk, ahol tényleg néha felmerül a kérdés, hogy hát minden matematikai képzésem ellenére sem ismerem ezt az algoritmust, Egyszerűen nem értem, hogy jutott a bizottság, bizottság ezekre az eredményekre. Másodszorban. Persze szép és jó, hogyha az Európai Unió azon gondolkozik, hogy mi mennyibe kerülne, vagy mennyivel kerülhetne kevesebbe egy jogszabály elfogadása. De nem lehet ez a kizárólagos érv. Máskülönben sok mindent meg kellene szüntetnünk, amely a közösségi területen működik. Tehát a költségérv egyedül nem lehet egy killer érv, nem lehet, hogy a költségekre hivatkozva megszüntessünk dolgokat. Például, amikor jogi keretről van szó, nem tartom helyesnek csak a költségekre való hivatkozást. És van itt még egy kérdés. Lehetőségünk van most az impact Assessment-re, a tanulmány elkészítésére, készítetésére. De fel kell tennünk azt a kérdést, hogy hogyan döntünk az egyes témák kapcsán, hogy lesz-e impact assessment vagy sem. Nem átlátható a számomra. Úgy tűnik nekem, hogyha csak így a kisújjából szopja valaki ezt, hogy most legyen impact assessment, vagy nem, akkor bizony a hatástanulmányokat politikai fegyverként is lehet használni, annak érdekében, hogy a nem kívánatos véleményeket elhallgattassuk, vagy egy biztos a saját malmára hajtsa a vizet. Még egyszer mondom, ha nem átlátható, hogy mikor készül hatástanulmány, és mikor nem, akkor ez meglehetősen furcsa és kétélű helyzet lesz. Megkérdik a jelentéstevőt például? Ha megkérdik, akkor jól van de mindenképpen valami olyan helyzetet kell létrehozni, amelyben átlátható és érthető, hogy miért készül egy hatástanulmány. Hát ezt világossá kell tenni. Aztán, ami még a konkrét témát is illeti, hát persze, jó bonyolult kérdés, ez tagadhatatlan. De hát különböző joganyagok kapcsán már szembenéztünk ezzel a kérdéssel. Például, hogy bizonyos területen, mondjuk Olaszországban, az olasz jogrendben, vagy egy skandináv jogrendben olyan szabályok működnek, amelyek egyedül állnak az európai rendszerben. És nagyon nehéz ezeket, ezekre ö, tekintettel lenni. Hiszen hogyan bánjunk ezzel a jelenséggel? végül erre hivatkozva azt mondhatnánk, hogy hát ha akkor nem változtathatunk semmit, mert ennek a jogrendhez nem illeszthető ez. Hogyha pedig a tanács visszahőköl attól, hogy egy új téma kerül a napirendre, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy néha én is visszahőkölök, hogy milyen Európa ellenes álláspontot tapasztalok meg a tanács pacsoraiban olyan területeken, ahol erre nem is számítottam volna. Tehát, hogy a tanács visszariede vagy sem, Hát hogy vonjam meg a vállamat, kedves képviselőtársaim? Hát csak erre hivatkozom, amit te mondtál, Bernard. Bernhard, mindig így lesz ez. Mondjuk a szövetségi államok, vagy a szövetségi államok képviselői traumatikus tapasztalatokat szereznek néha, amikor az egyik szövetségi tartomány mondjuk a többi ellenében öm, obstruál. Mondom, ismerjük ezt mi a Ausztriából, a szövetségi államok területéről is. Összességében tehát érdekesnek, fontosnak tartom ezt a tévát, hiszen tisztázzuk, hogy milyen témákban készül hatástanulvány, másodszorban pedig, hogyha ezt még nem szabályoztuk, akkor egy eljáráson kell gondolkoznunk, máskülönben nem működik a rendszer. utolsó kérdésre gyorsan válaszolnék. Mindenről részlete szabályok működnek. A Nibler jelentés után az elnökök értekezlete az Impact Assessmentek felügyelő tanácsába, hogyha így mondhatom, a szakbizottsági elnökök értekezletét tette, egy kézikönyvet dolgoztak ki, kilenc hónappal később ezt átalakították, eljuttatom ezt önnek, vagy neked, az eljárás egyszerű, mindig az illetékes szakbizottság dönt erről, aki a jelentéstevő kezdeményezésére dönt erről, vagy pedig, és utána pedig a koordinátorok döntenek erről. Ez az eljárás. Na de most. Tein, Niebler asszonyok kapnak szót. Először Tein asszony. Hát, hogy most az egyik dokumentum miért legyen többnyelvű, azt hiszem, hogy erről erről nem kell tanulmányt készíteni, ez kézenfekvő, erről ebben egyetértek Rapkai kollégával. A nagyon fontos szempont, hogy a fordítók ideig nem jelentkeztek. Hát azért, mert nem is tudtak erről. Hogy milyen hatalmas üzletágat veszíthetnek elő jövőben, és hogy csomóan csődbe mennek majd, erről még nem, ezt még nem leszelték meg. Hiszen különösen azok, akik ezeket a mini dokumentumokat fordítják, ezek általában ilyen egy, egyfős fordítóirodák, egy vagy kétfős fordítóirodák, nincsenek jól megszervezve, nincsen érdekképviseletük, egész egyszerűen önálló vállalkozásként működnek, egyszer majd meghallják ezt a döntést, és bizony megrettennek majd, mert látják, hogy elvesztik a munkájukat a nagy több nyelvet, nyelvi foglalko, tolmács, fordítókat foglalkoztató irodák nagy szerződéseket is fordítanak, a 20-50 száz oldal szerződéseket, ezeket kevésbé érinti ez a, ez a döntés, de biztos azért ők is meglepődnek majd, mégpedig kellemetlenül. Az egész vizsgálatban még a hamisítványok kérdését jobban kiszándékoznám szándékoznám hangsúlyozni. még csak ugye kevés esetben merül ez fel, hiszen a tagállami köztes bilaterális megoldás, megállapodások úgyis szabályozzák ezt a kérdést, de még egyszer mondom, a hamisítások kérdéséről nincs szó. Hiszen a ellenőrzés lényege az, hogy a hamisítást eh, kiküszöböljük. Beszéltem egy anyakönyvvezetővel, aki szintén nem tudott arról, hogy mit készül Európában, de azt mondtam, mi több, nem csak az anyakönyvvezető, hanem az igazságügyminisztérium vezető köztisztviselő is ezt hallottak arról, hogy mi készül itt Európában. Márpedig egy szép napon nagyon meglepe, meglepődnek majd azok, akiket ez érint. És aztán azt mondta az anyakönyvvezető, hogy nézze, hány hamisített dokumentumot kapok, és nagyon jó, hogy ezt átadhatom egy más hatóságnak, aki megvizsgálja, valamint a felelősségvállalás is ráhárul. Hogyan tudjak én, ha felhorgat bennem a gyanú, hogy állapítsam meg, hogy hamis a dokumentum vagy sem? Persze a nagyon súlyos csalások esetén eh, vannak ugye csal, csalás sorozatok, most nem említek egyetlen tagállamot se, ahonnan a csalók inkább jönnek, mert nem akarok népszerűtlenné válni, tehát vannak ilyen esetek is, de van, amikor nem fedezi fel az anyakönyvvezető. Másodszorban pedig az ügy, anyakönyvvezetők előtt egyre bonyolultabb ügyek jelentkeznek, mert ugye az emberek határon átnyúló módon szerelmesednek és házasodnak tehát nem küldhetem el az embereket, mondta az anyakönyvvezető, hogy még ezt is ezt meg kell vizsgálnom, hogy jöjjenek később, de már pedig idáig ezt tette, hiszen az anyakönyvvezető nem lehet képes arra, hogy minden dokumentumot maga ellenőrizzen. De bonyolult esetekben erre már nem lesz lehetősége. Ez volt a félelme az anyakönyvvezetőnök, akivel beszéltem, és a tanulmányban és én közjegyzőként különösen érzékeny vagyok erre a kérdésre, azt figyeltem meg, hogy a rövid ö, dokumentumok, születési anyakönyvé kivonat, a halálozási anyakönyvé kivonat, hát ezekkel nincs bajom, hogyha románul vagy bolgárul ö, olvasom ezeket, de hogyha igazi szöveg szerepel a dokumentumban, előokmány ez, itt egyszerűen nem tudom is, hogyan működik majd a jövőben. Ez teljesen őrület, ez a szabályozás tervezet, és értem, hogy a tagállamok nem akarják támogatni. Aztán a Speroni úr által felvetetteket nagyon hasznosnak tartom. Ez polgárbarát. Miért nekem, állampolgárnak kellene mindig begyűjtenem ezeket a tanúsítványokat? Gyűjtse már maga hatóság. Hiszen a, miért kellene az állampolgárnak olyan dokumentumokat beszerezni, amelyel az állam amúgy rendelkezik már. De hogy ez most hogy működjön, hát úgy, mint Olaszországban ez nem működne nálunk. Egyrészt ugye azért, mert sok ember még olyan időszakban született, házasodott meg, vált el, vagy halt meg a házastársa, amikor egészen más határok húzottak Németországban. Ugye a, a második világháború előtt, a második világháború után más volt a német terület, aztán voltak a francia területek a második világháború előtt, mi több sok anyakönyvi kivonata e, e, a templomok, a parókiák anyakönyveiben szerepelnek, de hát a keleti tartományokban ez gyakran nem felelhető, aztán nagyon szigorú államhatárok is vannak. Hogyha tehát egy hatóságnak nem mondom meg, hogy hol kötöttem a, ható, a házasságot, már pedig Németországban nincsen egy központi regiszter. Már pedig sokszor az állampolgár nem tudja, hogy a szülei hol házasodtak, és ilyen módon akkor ezt nem lehet lehívni ezeket az adatokat, mert nincs egy központi nyilvántartó. Ezért keresik sokan elkeseredetten a személyi dokumentumaikat, mert ezek nem fellelhetőek. Még egyszer mondom, hogy gyakorlatban ez nem olyan egyszerű, legalábbis Németországban nem. Még egyszer amellett érvelek, hogy a két kivételt, melyet a szövegbe beszeretnék emeltetni, az alaptulajdonra vonatkozót, tehát melyet a német telekönyvi hivatal tart nyilván, illetve a, a cég erre vonatkozó adatokat vegyük ki, tehát a cégbírósági adatokat, hogy ki milyen részt, hány részben ruház át kire, ezeket nem lehet automatikusan elismerni egy másik nyelvből jövő ilyen dokumentumokat. És még egyszer mondom, hogy ezeket igenis fordítatni kell a jövőben is. Erika Nébler. Danke. Ähm, ich möchte zwei Anmerkungen machen auch. Két észrevétel van. Az ideig zajló vita kapcsán. Egyrészt köszönöm, köszönöm szépen a ház, a tisztelt ház Impact Assessment Unitjának a dokumentumot. Nagyon fontos, hogy a bizottság impact assessmentjével foglalkozunk, és a költségek tekintetében is ez nagyon hasznos volt. Ugyanakkor azt gondolom, és Rabkai kollega beszélt az eljárásról, illetve arról, hogy megakadt ez az egész vita a tanácsban, és hogy valószínűleg még mi is a következő ciklusban foglalkozunk a dokumentummal. Szóval úgy gondolom, hogy ezt figyelembe kell venni, mi több Speroni úr javaslata is elgondolkoztató. Valóban semmi sem polgárbarátabb, mint hogyha hatóság és hatóság egymás között szerzi be a dokumentumokat, és nem a polgárt az állampolgárt terhelik ezzel. Ez egy nagyon izgalmas megközelítés. Ezt érdemes volna bevenni. Valamint a, a tejnasszony által felvetett hat, hamisítványok kérdésére is ki kell térni. Tehát amikor a hatástanulmányunkat készítjük, akkor igenis a hamisítványok kérdésére ki kell térni. Nem tudom, hogy erről most egy külön, a szakbizottságunk egy külön jelentést kell elfogadni, vagy nem, ezt nem tudom. És az is a kérdés, hogy mit jelenten ez a javaslat a hamisítások elleni védelem tekintetében. Ezt meg kell vizsgálni. Persze nem ebben a ciklusban erre már nem lesz időnk, de érdemes volna ezt jelezni, hogy ez a két szempont olyan fontos szempont, melyel a következő ciklusban az illetékes szakbizottság és az illetékesek eh, foglalkozzanak. Kedves rabkai úr, ne nézen ilyen bírálón és kétkedően rám, idáig nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel, de annyira izgalmas volt a vita, hogy hozzá kellett szólnom. Köszönöm, Speróni kollega, és aztán tovább megyünk. Köszönöm, csak azért kértem még egyszer a szót, mert uh, itt Tejnasszony a fordítás költségeiről beszélt. Világos, hogyha egy valaki pénzt keres, az más számára veszteséget jelent. Hiszen ő be, be zsebeli a pénzt, a másik pedig kiadja a pénzt. Hát ez világos, ez mindig kettőn áll a vásár mondhatni. Tehát ahhoz, hogy egy munkahely megmaradjon, ahhoz egy másik állampolgárnak fizetést fizetnie kell. Olaszországban azonban nincsenek hivatalos fordítóirodák. Hogyha valakinek le kell valamit fordítatnia, mert mondjuk a hatóság ezt a dokumentum fordítását kéri, akkor a fordító személy tesz nyilatkozatot, hogy megfelel a fordítás az eredetének, és büntetőjogi felelősséget vállal, hogyha hamisított. Tehát, hogyha mondjuk egy belgiumi dokumentumot kell benyújtanom Olaszországba, akkor ezt én lefordítom, és utána egy nyilatkozatot teszek, büntetőjogi nyilatkozatot teszek, hogy ez megfelel az eredetének is. Hogyha hamis a fordítás, akkor büntetőjogi felelősséggel tartozom. Ez a rendszer, melyet Olaszországban használunk, és a sikeres. Így hitelesítjük a dokumentumokat. És hogyha valaki csal, vagy félrevezeti a hatóságokat, akkor akár börtönbe is kerülhet. Így működik ez mi nálunk. Köszönjük szépen. Thank you, Chair. Very briefly about... Uh, Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden az eljárásról és a munkánkról szólnék hozzá. Azt gondolom, hogy némi félreértés van azzal kapcsolatban, hogy mi volt a bizottság hatásvizsgálatának az első értékelése, hiszen itt egy nagyon rövid anyagról van szó, amelyet általában az eljárás elején készítik. Most ebben az esetben különböző körülmények miatt ez kicsit később készült el. Nos, mi ezt eh, szisztematikusan minden egyes hatásvizsgálattal kapcsolatban elkészítjük. Tavaly 70 vagy 80 ilyen értékelést készítettünk, és ezt a honlapunkon közé tesszük. Általában a szakbizottsági üléseken ezeket nem mutatjuk be, de most konkrétan erre felkértek minket. Általában nem lépünk tovább, egyszerűen egy ilyen rövid értékelést készítünk a hatásvizsgálatról, és így egy első véleményt készítünk arról, hogy mik az erősségei és a gyenge pontjai. Ami konkrétan a szakterülettel kapcsolatos kérdéseket illeti, mi azzal nem foglalkozunk, csak a hatásvizsgálat módszertanát vizsgáljuk, éppen ezért nem döntünk a parlament helyett, mi csak néhány információval szeretnénk szolgálni a vita szempontjából. Minden, ami ezen túlmegy, ami egy hatásvizsgálat részletesebb értékelését illeti, vagy egy módosító, vagy egy kiegészítő munka értékelését illeti, amely a bizottság hatásvizsgálatát kiegészíti, nos ez csak akkor történhet meg, hogyha az illetékes szakbizottság koordinátori erre felkérnek. Ezt saját magunktól sohasem tesszük. Tehát széles politikai konszenzusra van szükség ehhez. Minden, ami az első értékelésen túlmegy, ahhoz a, az illetékes szakbizottság döntésére van szükség. Köszönöm. Köszönöm. Én is. Akkor a ma délőtti ülésünket berekeztem, illetve még egy felszólalónk van. Röviden Speroni úrnak szerettem volna válaszolni, nem hamisításról van szó a fordítások kapcsán, hanem az eredeti okirat hamisításáról beszéltünk. Tehát egy aláírás jogosult vagy nem jogosult személy túl lazán kerüli, kezeli az aláírás vagy a, a pecsét kérdését. Jó, akkor 15.30-kor találkozunk Először a zárt ülésen, aztán pedig nyílt ülésen. Köszönöm.